Welcome to this meeting. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket az ülésünkön. Remélhetőleg elfogadottnak vehetem a napirend tervezetet a következő módosításokkal. Az ötös pontról a szavazást elhalasztottuk. A munkaszerződésekről van szó, rövid határidejű munkaszerződésekről, Ugye tudják, hogy az ülés időbeosztása megváltozott, és ez azt jelenti, hogy délután már kettő órakor el fogjuk kezdeni a munkát. Tehát rövidebb az ebédszünet, és ez azt jelenti, hogy időben be tudjuk fejezni az ülést, azoknak ez segít, akik a vasútállomásra vagy a repülőtérre igyekeznek. Tehát a bizonytalan munkaszerződések ről szóló szavazást elhalasztottuk, és a tolmácsoknak is mondom még egyszer, hogy 14 órakor fogjuk folytatni a foglalkoztatási szakbizottság ülését. Valamennyi nyelv elérhető, a horvát és a mátai kivéve. Ma reggel. 17 fős látogatócsoport is érkezik majd hozzánk, akik meghallgatják a munkánkat. Regner asszony meghívására érkezett ez a látogatócsoport, akik mm, egy néhány percre beülnek. Igen, van máltai tolmácsolás, ezt azoknak mondom, akik a máltait hallgatják. Tehát a jegyzőkönyvek elfogadása 2015. április 1 és április 16-ai ülésről van szó. Elfogadhatjuk ezeket? Köszönöm és akkor megkezdődik a szavazás. Kérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyáját, és a négyes ponttal fogunk kezdeni. Ez egy kompromisszumos szöveg, amelyet a Koreper hagyott jóvá. Javaslat a tengerészekről, amely irányelveket módosít, egy Európai Parlament és Tanácsi irányelv. Első olvasatbeli megállapodásról van szó a tanácssal, és elektronikus szavazásról. Megnyitom a szavazást tehát. És le, le is zárom a szavazást. eredmény 42 egy arányban elfogadtuk. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani a felelős előadónak, Morán Sártyé asszonynak. Nos, akkor, mivel az ötös pontot elhalasztjuk, rögtön a hatos pontra ugorhatunk. Ez a foglalkoztatói nyugellátás szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete. A 122-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-ast visszavonták, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 125-ös? Nem. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. A 126-ost ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. KA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük, a 129-est is. Megnyitom. Lezárom. Lássuk az eredményt, három szavazattal elfogadtuk. L kompromisszum mellette Ó, elnézést, mondja az elnök asszony, hibáztam. Az M kompromisszum következik mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük, tehát a 134-esről megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. 100, bocsánat, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 135 mellette, jaj, okafogyottá válik, bocsánat, mondja az elnök asszony, G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35. 140-141, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a következő oldalra ugrunk, N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 76-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Na most melyik jön? 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor ugrunk az R kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jönnek a preambulum bekezdések. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellett, mellett 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hármas következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kompromisszum. B mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 98-ast. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük? Jó, a 103-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 104-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Lapozunk. 17. És a 121-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az utolsó szavazás tehát a véleménytervezetről, a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 38 igen szavazat, 10 nem szavazat. Gratulálunk az előadónak. Congratulations to Mr. Lenners. Tehát köszönöm szépen Lenners úrnak, gratulálunk a munkájához. Most a következő pontra térünk rá. Ez a Hetes pont. A kék gazdaságban rejlő kutatási és innovációs lehetőségek kiaknázása a munkahelyteremtéshez és a növekedés beindításához. Az A kompromisszummal kezdünk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tízes módosító mellett ellenőrizzük. Nagyon szerintem teljesen nyilvánvaló volt. Jó, jó. Kilences módosító, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Zárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellett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 ellenőrizzük a 16-os módosítót, és most megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítva. A D kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? A 24-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elutasítva? A 25-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? A 26-os módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? 27-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 28-as módosító mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 20 31-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. Harminchármas mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es részenként első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Ezennel megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-23 ellenében. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a D a kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva ellenőrizzük a 44-est, és ezennel megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva kettő szavazotta. 45-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. F kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? A G kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? 60-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk? 61-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, volt itt egy második rész is a kompromisszumban. A második részről szavazunk, a, kompromis, a H kompromisszum esetében. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Négy szavazat erejével elfogadtuk. a 71-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 72-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az I kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, akkor a 80-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most a véleménytervezetről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. Elfogadtuk 51-0 ellenében. We'll go to item. Akkor áttérünk a 8-as pontra. Blinkivicsi jelentés, a címe pedig a jelentés a férfiak és nők közötti esélyegyelőség és egyenlő bánásmód elvének foglalkoztatás és munkavégzés területén. Tehát a hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, az A kompromisszum mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. A 17-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk hat szavazattal. A 18-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 18-as módosítót. Nyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. A B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ös a zöldek szóbeli módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellett, egy szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 26-ost. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat erejével. A C kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28. as módosító. 28-as mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30. Uh, 30-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A D kompromisszum mellett elfogadtuk, a 33-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az F kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a G kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, ellenőrizzük a G kompromisszumot, megnyitom a szavazást, de most zárom a szavazást. 12 szavazattal elfogadtuk. 53-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a H kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Az I kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A J kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as részenként, első rész, Első rész, mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 70-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. A 72-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Egyes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a hármas módosító mellett, a hármas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a négyes módosítót, zárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most az egész eh, módosított véleményről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 42 mellette, 8 ellene. on uh, the draft opinion. Most akkor McIntyre asszony véleményéről szavazunk az első módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Elnézést! Ellenőrizzük az egyes módosítót, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva. Három szavazattal. Az A kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Most pedig zárom a szavazást. Elfogadtuk. Compromise AA, those in... Az AA kompromisszum. Talán. Elektronikusan szavazunk. Tehát az AA kompromisszum. Most megnyitom a szavazást. Most az árma szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. A 14-es mellett tizenötös, a 15-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, A 15-ös módosítót ellenőrizzük. Nyitva van a szavazás. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat erejével. Nem tudtuk a 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. senki nem akarja ellenőrizni, de, de van, aki ellenőrizni akarja. A 12-es módosított ellenőrizzük, és most megnyitom a szavazást. És úgy gondolom, hogy most lezárhatom. Igen, egy szavazattal elfogadtuk. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es? Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva három szavazattal. A B kompromisszum elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. Ja, ne, nem vették észre, hogy ellenőrizzük? Elnézést, elnézést. Elutasítva, elutasítva. A 20-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 20-as módosítót. Megnyitom a szavazást. and the vote is closed, and it's rejected. Elutasítva. Check amendment 18 too. Tehát a 18-ast ellenőrizzük, akkor elektronikusan. The vote is still open, now it's closed. Most zárom a szavazást, elutasítva. A 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Uh, it is... Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 19. 27-es. Akkor elektronikusan elkezdjük. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Zárom a szavazást. Elutasítva. 28-as módosító elektronikusan. Nyitom a szavazást. And the vote is closed. And it's carried. Elfogadtuk. 29-es módosító. Első rész. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A második rész. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a harmadik részről is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 31-es módosító. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az E a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az M kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es módosító. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. A K kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor 46-os módosító az első része? Első része. Tehát a 46-os első része. megintem a szavazást. And it is carried. Uh... Mindjárt. Második rész. Most uh, megnyitom a szavazást. And it is closed. Zárom a szavazást, elfogadtuk. Negyvennyolcas módosító. Megnyitom a szavazást a 48-asról. Most zárom a szavazást, elfogadtuk. A 49-es, 51-es, 52-es, 53-as. Megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. Elutasítottuk. A D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazottal. Um, sorry? 26, 27, mm. Just to repeat it. Mm. Okay. Amendment 54. 54-es módosító. Megnyitom a szavazást. Ági asszony, parancsoljon. Lehet, hogy rosszul értettem, de most elektronikusan szavazunk? Azt szeretném megkérdezni, hogy minden egyes esetben elektronikusan szavazunk, mi ennek az oka? It actually saves time. Ezzel időt takarítunk meg. Hát egyáltalán nem. The vote is uh, still open on... Uh... Még mindig nyitva van a szavazás, szavazás az 54-es módosítóról, 54-es. The vote is now closed and it is... Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 55-ös módosítom, megnyitom a szavazást. still open. Még mindig nyitva van a szavazás. Most lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os. Okafogyottá vált az 56-os. Amendment 70. 70-es, 70-es módosító. Megnyitom a szavazást a 70-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, egy szavazat többséggel elfogadtuk. 69-es, meg nem, okafogyottá vált a 69-es. So we go to. Continue 70. Is it still? 71 now? 71? No? Hold on, 71 falls oh. because we adopted 46. Yeah. True, false. 46 was false. 71, 71, 74, 74? Yeah, 72. False, false, yeah. 74. 74. Amendment 74. 74-es módosító. Megnyitom a szavazást a 74-esről. Elfogadtuk. 75-ös módosítom. Két részben. Első rész, megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. And it is Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy szavazat többséggel. Megyünk tovább. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 77-es. Ő a ő 77-es, megnyitom a szavazást. It's carried. Uh, and then... Elfogadtuk. 79-es, szóbeli módosítóban módosítva, megnyitom a szavazást a 79-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80 os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. E kompromisszum, E mint államér Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. 81-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös. A 85-ös okafogyottá válik, ezért a 94-essel ről szavazunk, 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 97-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 98, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazattal. F kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tovább megyünk a a 110-es módosítóhoz megnyitom a szavazást. A 110-es, 111-es és 112-esről a három módosítóról tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G kompromisszum, ez okafogyottá válik a G kompromisszum. Amendment 120. 121-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120 we should have voted. Yeah. Mm. Vissza kell térnünk a 120-as módosítóhoz, és erről is szavaznunk kell. A 120-asról, tehát kérem keressék meg a 120-ast, megnyitom a szavazást a 120-asról. 120-as tehát. Ezt kihagytuk, úgyhogy most le is zárom a szavazást a 120-asról. Elfogadtuk right? No, we had, yeah? now. 123-as. 123-as módosító, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás a 123-asról. 124-es, 125-ös, 126-osról, ezekről mind egyben elfogadtuk. H kompromisszum okafogyottá válik. I, compromise I. Compromise I. Uh, the... I kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. One, the... 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. L kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Száz negyvenes. Megnyitom a szavazást a 140-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141-es módosító. A 122-essel együtt megnyitom a szavazást e két módosítóról, tehát a 122-esről és a 141-esről. Lezárom a szavazást, elfogadva. 144-es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. J kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 145-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, elnézést mondja az elnök, még nyitva van a szavazás, most zárom le. Elfogadtuk. ...151-es. Megnyitom a szavazást a 151-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 152-es, megnyitom a szavazást. Még nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Amendment 155. Amendment 150. 155-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 156-os. Megnyitom a szavazást a 156-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 158-as okafogyottá válik, tehát a 159-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Második rész. Megnyitom a szavazást a második részről. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 161-es. Megnyitom a szavazást a 161-esről. Lezárom a szavazást elutasítva. Most pedig az egész véleménytervezetről név szerint szavazunk módosított formában. Have you all voted? Szavazott mindenki? Those who wants to vote perhaps have voted. Hmm. Okay. We close the vote. We close. Yeah. Have she voted? Have you voted? Uh, we repeat it. We repeat it. We Okay, we'll do it once again since mm, úgy tűnik, hogy nem mindenki tudta leadni a szavazatát, úgyhogy még egyszer. Még az, az utolsó szavazatról, tehát az egész véleménytervezetről név szerint szavazunk. Most már mindenki szavazott, tehát most lezárhatom a szavazást. Elfogadva. Rendben van. We take a technical, uh... Egy rövid technikai szünetet tartunk.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 Okay, friends, thank you. Kedves barátaim, kezdjük meg a további munkát, a szavazást egy kicsit fölfüggesztjük, és most azt hiszem, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy nagy örömmel köszöntöm Dombrovskis urat itt körünkben, alelnök urat, mindannyian ismerjük őt, nagyon örülünk, hogy itt van. És nagyon örülök annak is, hogy Marian Tyson biztos asszony is eljött hozzánk. Most egy struktúrált párbeszéd részét képező eszmecsere következik. Dombrovski felelnökkel és Tyson biztos asszonynal. Mint mindig, nagyon hatékonyaknak kell lennünk, tehát kérek mindenkit, hogy lényegre törően kérdezzen, és így ö, vegyen részt a vitában. Először Dombrovski úr kap szót, hogy a bevezetőjét megtartsa. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek a Foglalkoztatás és Szociális Bizottsággal folytatott struktúrált párbeszéd részeként ezen az eszmecserén. És a bizottság munkaprogramjának végrehajtását beszéljük meg, mint mindig hét hónap telt el, ugye, azóta, hogy az új bizottság hivatalába lépett. Elmondtam tavaly októberben egy meghallgatáson, hogy az Európáért és Szociális Párbeszédet felelős alelnökként az a feladatom, hogy a gazdasági és szociális ügyeket egyenlőnek tekintsem, és hogy a szociális párbeszédet erősítsem. Ezt természetesen nem lehet megtenni anélkül, hogy az Európai Parlament aktívan részt ne venne a munkában, és remélem, hogy számíthatok az önök támogatására, miközben a gazdasági és szociális politikai programját a bizottságnak végrehajtjuk. Először is szeretném az európai szemeszterrel kapcsolatos részleteket bemutatni. Az ország specifikus ajánlásokat nemrégiben adtuk ki. Ezután majd szólok a munkaprogram végrehajtásáról. Tyson biztos asszony itt majd még egy részletesebb beszámolót tart a folyamatban lévő kezdeményezésekről. Nos, a bizottság elkötelezett amellett, hogy a gazdasági kormányzási kereteket javítsa, és a gazdaságpolitikai koordinációt is a szemeszteren belül. Annak érdekében dolgozunk, hogy a tagállamok érintettségét és a szereplők érintettségét javítsuk, erősítsük, a nemzeti szociális partnerekre is vonatkozik ez. A nemzeti parlamentek bevonása az európai szemeszterbe nagyon is szükséges, talán most jobban, mint valaha. Azért, hogy ők is magukénak érezzék az európai szemesztert. Új kezdeteket láthattunk, az európai szemeszter karcsúsítása ez irányba mutat. A szociális, és illetve a munkahelyteremtés prioritását megtartottuk, a befektetésekre, strukturális reformokra és fiskális felelősségre építünk. Ezt az Európai Parlament jelentése is elismerte, az éves növekedési jelentés foglalkoztatási aspektusairól készített jelentésében. Most új foglalkoztatási útmutatások vannak, és erről is majd elkészíti a parlament a jelentését. Múlt februárban, most februárban adtuk ki az ország specifikus ajánl- az ajánlásokat, most pedig arra összpontosítottunk, hogy hogyan lehet a fellendülést stabilabbá, fenntarthatóbbá tenni, tehát az ajánlások üzenete világos. További előrelépésre van szükség több területen, fiskális területen, termékek és szolgáltatások piaca, az üzleti világ, környezetvédelem és így tovább a tagállamok munkája elengedhetetlen a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedés megerősítésében a gazdasági intézkedéseknek az egyes országok specifikus helyzetét kell követnie, és valószínűleg ugye ezt önök is látják, hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Az ajánlások nagy része a strukturális reformokra összpontosít, amelyekre szükség van, hogy segítsük a válságban lemaradt tagállamokat, illetve hogy a lakosság visszatérhessen a munkaerőpiacra az esélyegyelőség, a fiatalok körében magas munkanélküliség, illetve a legkiszolgáltatott, a társadalmi csoportok segítése prioritás. Hasonlóképpen a javaslataink a munkaprogramban remélhetőleg kézefogható eredményt hoznak majd az európai állampolgárok életében. Nem fogok most túl sok részletbe bocsátkozni, mert úgyis találkoznak majd egy külön ülésen június 23-án, amikor az ország specifikus ajánlásokról fognak tárgyalni. Nos, hölgyeim és uraim, a bizottság a gazdasági és szociális kihívásokkal szembenézve, az állampolgárok bizalmát erősítve dolgozik. Európa számára az új kezdetet jelent, amely a bizottság munkaprogramjában is tükröződik. Megváltoztak a munkamódszerek. Az EU intézményeknek lépést kell tartani, és a lendületet is fenn kell tartani. Együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy letehessük az eredményt az asztalra. A társadalomnak lehetőséget kívánunk biztosítani, támogatni kívánjuk a tagállamokat abban, hogy segítsék állampolgáraikat visszatérni a munkaerőpiacra, és hogy az oktatásból könnyen át tudjanak lépni a munkavilágába, és a szociális kohézió erősödjön. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság február 4-i javaslata amely a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésének a felgyorsítására vonatkozott, a parlamentben támogatásra talált. További intézkedéseket fogunk majd bemutatni egy csomag formájában a munkáró mobilitásáról idén később, és Tyson biztos asszony szól majd erről részletesebben. Még valamit szeretnék kiemelni. Van két fontos területe a bizottsági munkaprogramnak, amely az önök munkájához kapcsolódik a gazdasági és monetáris unió megerősödött a gazdasági és pénzügyi válság nyomán, de a megtett lépések elegen, nem elegendőek ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a az erősebb gazdasági és monetáris unió és növekedést, illetve munkahelyeket teremtsen. Ugye tudják, hogy az EU intézmények kötelnöke megbízatást kapott arra, hogy vegyen részt az eurozóna jobb gazdasági kormányzásának létrehozásában, és a jövő hónapban számolnak be a tanácsnak. Reméljük, hogy a társadalmi kohézió a prioritások között marad, a tisztességes, fair gazdaság és monetáris unióval együtt. A bizottság a kettes és hatos csomagok felülvizsgálatáról szóló anyagot is közzétette. Az volt a célunk, hogy konzultáljunk az Európai Parlamenttel és a tanácssal, az öt elnök jelentésének kiadását követően, azután, hogy az intézmények közé tették a véleményüket, a bizottság majd um, megtervezi a következő lépéseket. A biztos, a bizottság a jobb jogszabályalkotásról is letette már az agendát az asztalra. A nyitottságot és az átláthatóságot erősíti mindez a jogalkotási folyamatban. A konzultáción nagy lesz a hangsúly annak érdekében, hogy jobb információk legyenek elérhetőek a jogszabályokkal kapcsolatban. Most pedig a társadalmi párbeszédről. Ennek a megerősítése a bizottság prioritásainak egyike ebben a ciklusban. Bizonyára tudják, hogy egy magas szintű eseményt rendeztek március 5-én, amely lendületet adott a társadalmi párbeszédnek, és nagyon örültünk annak, hogy Schulz elnök úr a szociális partnerek bevonását az európai jogalkotásba támogatta. Egyébként a megújult európai szemeszter is ennek a jele. Megerősítjük a szociális partnerek részvételét ebben, nem csak nemzeti, hanem európai szinten is. Pont most ugye, hogy kihangsúlyoztam, amikor ugye a prioritásokról beszámoltam a meghallgatáson, pont erről volt szó. Az országspecifikus jelentésekben elkészítésekor is több konzultációs időt biztosítottunk a tagállamoknak, a kormánynak, parlamenteknek, szociális partnereknek, és így tovább. Több ideje volt, mielőtt kiadtuk az ajánlásokat, és így fogunk dolgozni. Ezeket a konzultációkat tovább folytatjuk most is. Most az ország specifikus ajánlások végrehajtásáról tárgyalunk, és jó magam is ellátogattam több tagállamba. Az európai szemeszterrel kapcsolatos látogatásokon tehát részt vettem, kormányzatokkal, parlamenti képviselőkkel, szociális partnerekkel tárgyaltunk, természetesen a jelentéseket, országspecifikus jelentéseket, illetve egyéb gazdasági kérdéseket beszéltünk meg. Ma Horvátországban utazom, és ott is az európai szemeszter keretében teszek látogatást, a kormányjal, a szociális partnerekkel és képviselőkkel fogok találkozni, annak érdekében, hogy az őket érintő jelentésről beszéljünk. Ami a foglalkoztatási útmutatót illeti, a tagállamokat ösztönözzük a nemzeti szociális partnerek bevonására a munkába, és mi is így fogunk eljárni a saját kezdeményezéseink elkészítésekor a foglalkoztathatóság, illetve a mobilitási csomag esetében is. A tárcámon egy kicsit túltekintve, a bizottság munkaprogramjáról szólva, azért azt elmondhatom, hogy a bizottság nagy figyelmet fordít a szociális partnerek véleményére, a befektetési terv, energiaunió, digitális egységes piac és kereskedelem politika terén. A 2015-ös munkaprogramon túl is már hosszú távon is gondolkodunk, és stratégiai víziót alakítottunk ki. Például a biztosok kollégiuma orientációs vitát tart majd június 9-én a szociálpolitikáról, most pedig Tyson biztos asszony szól a konkrét kezdeményezésekről, foglalkoztatás és szociális politikával kapcsolatban az elkövetkezendő hetekről, hónapokról lesz szó. Én megköszönöm a figyelmüket, várom majd a kérdéseket és a véleményeket, de most átadom Tyson asszonynak a szót. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor parancsoljon biztos asszony a kiegészítésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, Most Domrovskis úr után szólva a múlt októberi meghallgatásomra utalnék. Akkor Jean-Claude Juncker elnök elmondta a prioritásait, és akkor én négy prioritást állapítottam meg. Munkahelyteremtés, a munkahelyekhez való hozzáférés, a készségek, ismeretek fejlesztését és a szociális védelmet. Ezeket a témákat már elkezdtük megvalósítani. Mindenek előtt utalnék az ifjúsági munkanélküliséget kezelő programra biztosítanunk kell, hogy a polgárok és főleg a legfiatalabbak munkahelyhez jussanak. Az önök szakbizottsága teljes mértékben részt vett a fiatalok munkahelyteremtésének programjában. Látom itt a jelentéstevőt is. Köszönöm az önök olajozott együttműködését, szeretném megköszönni támogatásokat, szeretném megköszönni azt, hogy sikerült az ISF rendeletet megváltoztatni, amely május 21-én lépett hatályba. És múlt Pénteken pedig eh, a finanszírozást is megtárgyaltuk a tagállamokkal, tehát a projekt indulhat. Ez azt jelenti, hogy eh, további 30 millió euró áll rendelkezésünkre a következő 9 hónap számára. A tagállamok, illetve a régiók eh, alkalmazhatják ezt, hogy 2015-ben 600 ezer fiatalt juttassanak munkahelyhez. Tehát a tagállamokra, régiókra vonatkozik ez. A vállalatokat felszólítottuk, hogy proaktívan segítsék a tagállamokat a munkahelyteremtésben. Természetesen a haladásról beszámolok a parlamentnek, ez pedig 2016-ban lesz lehetséges, amennyiben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiértékelésére sor kerül. Másodszorban a hosszú távú munkanélküliségre szeretnék kitérni. A hosszú távú munkanélküliség mindenképpen olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell. 24 millióan munkanélküliek Európában, a felük pedig hosszú távon. 30 százalékuk pedig már több mint két éve nem dolgozik. Egy javaslatot készítünk elő, a hosszú távú munkanélküliség kezeléséről. Ez az ajánlás azt vizsgálja meg, hogy milyen konkrét intézkedésekre van szükség ezen célcsoport érdekében, hogy integráljuk őket ismét a munkavilágába. A helyzetet úgy kell kiértékelni, hogy egyénileg vizsgáljuk meg a munkanélküliek helyzetét, megnézzük, hogy milyen juttatások, milyen szociális szolgáltatásokra van szükségük, hogy visszajuttassuk őket fenntartató módon a munkaerőpiacra. A különféle szolgáltatók nak eh, együtt kell működniük, tehát eh, egy ablakos rendszerrel szeretnénk eh, megoldani azt a problémát, hogy a hosszú távú munkanélkülieket visszaintegráljuk a munkavilágába. Akkor itt van a munkaerő mobilitása, egész Európában. A munkaerő mobilitása kulcs tényező abban, hogy fellépjünk a munkanélküliség ellen. Egyidejűleg ezzel vissza lehet élni, és a visszaélési lehetőséget sem szabad szemültéveszteni. Éppen ezért egy munkaerőmobilitási csomagon dolgozunk, amelynek a célja az, hogy megkönnyítsük a munkaerő szabad mozgását, ugyanakkor segítsünk a tagállamoknak abban, hogy fellépjenek a csalás ellen, fellépjenek a visszaélések ellen. Ebbe a csomagba olyan javaslatok is beletartoznak, hogy a, a szociális biztonságot újra kell szabályozni, meg kell néznünk a lehetséges változások hatását, amelyek kihathatnak a jelenlegi szabályokra. Ezen kívül a csomagot az év végére irányozzuk elő, és itt a kiküldetési irányelvet is szeretnénk újra megvizsgálni, hogy milyen lehetőséget rejt, hogy kizárjuk azt, hogy visszaélnek a helyzettel. Igazából a szociális dömpinget is szeretnénk eh, kizárni. A munkahely keresők, elnök asszony, tudjuk, hogy nem rendelkeznek mindig a megfelelő ismeretekkel, és eh, a szakismeretek eh, a kulcs. Sok millió munkahely szűnt meg és akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra, más készségekkel kell, más képzésre kell, hogy rendelkezünk. Éppen ezért stratégiai megközelítésre van szükség a képzés tekintetében, vannak kezdeményezések, vannak különféle akciók, hogy a munkaerő képesítéseit javítsuk. Van például egy szakképzési európai javaslat, ezen kívül újra kell indítani a szakképzés különféle formáit. Ide tartozik a képzés, alapképzés, továbbképzés. Csak is így tudunk további munkahelyeket teremteni. Egy miniszteri szekció fog az informális tanácson ezzel foglalkozni Rigában június 22-én hogy konkrétan milyen lépésekre van szükség. Ezen kívül egy magas szintű konferenciát is tervezünk a szakképzésről, és azt várjuk, hogy a folyamatnak új erőt ad majd. Ezen kívül gyakran megkérdezik tőlem, hogy eh, mit tehetünk a fogyatékossággal élők számára. Még nagyon sok akadályjal szembesülnek a fogyatékossággal élők. Ezeket az akadályokat eh, pedig eh, le kell bontani. Körülbelül 80 millió fogyatékossággal élő személy van Európában. Az európai lakosság korosodásával pedig számuk növekedni fog. Éppen ezért nagyon fontos a társadalom számára és a gazdaság számára is, hogy hozzáférhetővé tegyük a termékeket és a szolgáltatásokat a fogyatékossággal élők számára is. Éppen ezért a bizottság gondolkozik az akadálymentesítési javaslatokon, programokon, hogy hogyan tudjuk összehangolni a termékek és szolgáltatások tekintetében az akadálymentesítést. Európában ennek kettős haszna is lesz. Hiszen a vállalatok számára egyszerűbbé teszi a határokon átnyúló együttműködést, hogy jobban működjön a versenyképes belső piac. De számukra talán még fontosabb az, hogy a belső azt jelenti, hogy több és jobb termékek, szolgáltatások válnak hozzáférhetővé a fogyatékossággal élők számára. Hiszen célunk az, hogy a fogyatékossággal élők teljesen egyenrangúan, egyenjogúan vegyenek részt a társadalom életében. 2015-ön túlmutatóan 2016-ra számos akciót tervezünk. Itt szeretnénk az irányelveinket áttekinteni, amely a munkavédelemmel foglalkozik, tehát a munkavédelmi irányelvre, a munkaidő irányelvre utalok, és valószínűleg jövőben, a jövő évben teszünk majd megfelelő javaslatokat erre. Szeretnénk a jogi, a szabályozási keretet úgy átalakítani, hogy megmaradjon a jogok és a védelem eddigi szintje, miközben megkönnyítjük a dolgozók helyzetét. Most pedig a az európai 2020-as áttekintésre térnék ki. Természetesen ezzel is foglalkozunk, és az év végén bemutatjuk a kiértékelésünk eredményét. Az eddigi felülvizsgálatunk is egy általános vita eredménye. Az eredményeknek meg kell maradnia, hiszen megvannak a céljaink, amely alá kell rendelnünk a munkánk megszervezését. Ezen kívül világos politikai üzenetet kell megfogalmaznunk a prioritásokról. Ez azt jelenti, hogy eh, az eszközöket is alkalmazni kell az újabb kihívásokhoz. Hölgyeim és uraim, elnökasszony, kedves kollégák, mivel párbeszédről van szó, most várom, hogy eh, közöljék véleményüket, és hogy eh, vita alakuljon ki. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönjük szépen, biztos asszony. megadom rövid kérdésekre a koordinátoroknak a szót, és mindkettejüktől közvetlen választ kérek. Káza úr, a néppárt koordinátora. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, alelnök úr és Tyson biztos asszony. Az első kérdésemet Dombrovszki biztoshoz intézem. 2015-ben az európai szemeszter éve, illetve az európai ö, gazdaságpolitiki irányítás ö, ciklusa javulást mutatott az előző évek ciklusához képest. Ez több szociális elemet tartalmaz, és a növekedésre is koncentrál. Um, utalok arra, amit az ország specifikus ajánlásokról mondott, um, illetve az ebben lévő gazdasági és szociális aspektusokról. Azon gondolkozom, hogy vajon Dombrovskis biztos nagyobb hangsúlyt akar fektetni a szociális szempontokra. Ami pedig Tyson, Tyson biztos asszonyt illeti, arra volnék kíváncsi, hogy a hosszú távú munkanélküliekkel kapcsolatban uh, hogyan próbálja kezelni a helyzetet, hiszen ön saját maga készített el ajánlásokat, még előző státusában, is kíváncsi vagyok, hogy most biztosként ezeket az ajánlásokat hogyan fontolja meg, hogyan érvényesíti. Köszönöm szépen, Káza úr. Ami az európai szemeszterre vonatkozó kérdését illeti, illetve a szociális és a foglalkoztatási indikátorok szerepét illeti, én magam is, és Tyson kollégám is a munkán kezdete óta azt hangsúlyozzuk, hogy az a szándékunk, hogy a szociális és a foglalkoztatási indikátoroknak, mutatóknak nagyobb fontosat szerepet, szerepet szálljunk akkor, amikor a gazdaságpolitika kérdéseiről döntünk, illetve az ország specifikus ajánlásokat dolgozzuk ki. Úgy hiszem, hogy mindez már meg is jelenik az ország specifikus ajánlások rendszerében, és persze az európai szemeszter következő ciklusában is ki szeretnénk hangsúlyozni ezeket a szempontokat. Ne felejtjék el, hogy a ritkábban elkészített, de jobban célirányosan kidolgozott CSR-okat akarjuk kidolgozni, azért, hogy a szociális kihívásokat jobban megjelenítsük. Köszönöm szépen! Köszönöm a kérdést a szociális indikátorokról. Moszkovici biztossal is együttműködünk, aki a foglalkoztatási indikátoroknak nagyobb szerepet szán a különböző költségvetési eljárásokban. Ami pedig a hosszú távú munkanélküliséget illeti. Hasonlóan az ifjúsági garanciához azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet a hosszú távú munkanélküliek számára jobb támogatást adni. Hiszen nem csak a rendelkezésére álló munkahelyi kérdése lehet megoldás számukra, hiszen ezen hosszú ideje munkanélküliek számára, ne felejtsük el, hogy egyharmaduk több mint két éve munkanélkül van számukra rengeteg más probléma jelentkezik, szociális, egészségügyi probléma, a gyermekgondozással kapcsolatban. Azt szeretnénk tehát biztosítani, hogy az állampolgárok számára rendelkezésre álló szolgálatok jobban szolgálják és integráltabban szolgálják a hosszú távú munkanélküliek igényét, így segítve elő azt, hogy eljuthassanak, visszajuthassanak a munkavilágában. Köszönöm szépen. Jutta Steinruck, az SND koordinátora, tessék parancsoljon. Két kérdésem van. Dombrovskis biztos és Juncker is arról beszéltek, hogy a szociális párbeszéd megerősítését akarják szolgálni. Nos, hogyha megvizsgálom az intézményközi megállapodást, illetve a refitet, akkor nem csak nekem alakulhat ki ez a benyomásom, hogy itt a szociális párbeszéd inkább gyengül sem, mint erősödött volna. Kérdezem tehát, hogy a munkavállalók és a munkáltatók között zajló társadalmi párbeszédet, illetve a munkavállalók cégekben, üzemekben való képviseletét hogyan akarják megerősíteni. Arról beszélt Tyson asszony, hogy a Labour Mobility Package-et meg akarják erősíteni, és fel akarnak lépni a bérdömping jelenség ellen a munkaerőpiacon. Azt mondta, hogy a tagállamokat támogatni akarja az ellenőrzések végrehajtása során. Azt látom, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek az illegalitás ellen határozott jogszabályokkal lépnek fel, most pedig az állítólag támogatást szándék, támogatni szándékos a bizottság, szerződésszegési eljárást indít ellenük. Kérdezem tehát, hogy hogyan próbálja a bizottság meghatározni ezen új szerepét. Mr. Dombrovski. Okay. Dombrovski biztos úr. Köszönöm. Ami a szociális párbeszéd megerősítését illeti. Egy sor gyakorlati kezdeményezésről szeretnék beszámolni, Említettem már a szociális partnerek szerepének megerősítésének célját az európai szemeszteren belül. E célnak már megfeleltünk idén, és még több időt biztosítunk a tagállamokkal, illetve a, a tagállami szociális partnerekkel való párbeszédre, a CSR vagy az ország specifikus ajánlások elkészítése során. Ezen felül legközelebb visszajelzést, feedbacket kérünk a tagállamoktól arról, hogy hogyan vonják be a szociális partnereket a konzultáció folyamatába az európai szemeszter kapcsán. Ami pedig a jobb szabályozásra vonatkozó úgynevezett refit kezdeményezést illeti. Nos, találkoztunk a szociális partnerekkel, hogy megvitassuk az ő részvételüket e folyamatban. Például mondjuk a hatástanulmányok, vagy a konzultációk folyamatában, illetve a szociális partnereknek juttatott specifikus szerep tekintetében. Egy kérdés arra is vonatkozott, hogy a bilaterális párbeszédet hogyan akarjuk támogatni. Hát a bilaterális párbeszéd, hogy a dolog természetéből ered munkáltató és munkavállaló párbeszéd, de mi próbáljuk ezt támogatni, próbálunk megfelelő keretfeltételeket teremteni, de ez mégiscsak a két szociális partner párbeszéde. Tyson asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, hogyha megengedi, akkor hollandul válaszolnék. A kiküldött munkavállalók, illetve a szociális dömping kérdésére kérdeztek rám. Valóban világossá szeretnénk tenni, hogy egyrészt támogatni szeretnénk a mobilitást, másrészt fel akarunk lépni a visszaélések ellen, például a kiküldés, kiküldés tekintetében és biztosítani kell, hogy a megfelelő szociális normákat bevonják. Egyéb iránt Németország fordult kérdéssel hozzánk a közlekedési ágazatban dolgozó munkavállalók tekintetében. Valóban a minimális szociális normákat be kell tartani annak érdekében, hogy nehogy egy lefele való versengés induljon meg. Ezt a kérdést egyébként mérlegeltük, és úgy gondoljuk, hogy eh, alkalmazhatók ezek a szabályok határon átnyúló úton. De a nemzetközi kereskedelemben természetesen az arányosság elvét is alkalmazni kell, és ez volt a német kormánynak adott válaszunk része. Ez a felismerés természetesen nem úgy áll a dolog, hogy a tagállamok kedvük szerint vezethetik be a normákat, de tiszteletben kell tartani persze a tagállami jogköröket, de határozottan fel kell lépni az elfogadhatatlan vagy a tisztességtelen verseny jelensége ellen a közösségen belül. You'll get more questions on that, I'm sure. <laughs> uh, Madam Turner from the ALDE group. Turmes asszony az ALDE részéről. Igen, és McIntyre asszony az ECR frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindkettejüknek, Dombrovskis alelnöknek és uh, Tyson biztos asszonynak, hogy itt van velünk ma délelőtt. Üdvözlöm Önöket! Egy kérdésre szeretnék visszatérni, amelyet a jobb szabályozásról, a better regulationről mondtak. Nos, a jobb szabályozás számomra nem egy absztrakt, ideológikus gondolat, hanem sokkal inkább a növekedés záloga, a növekedés pedig a munkahelyteremtés záloga. Éppen ezért nagyon fontos e kérdés számunkra, a foglalkoztatási szakbizottság munkatagjai számára. Dombrovskis biztos beszélt a konzultáció folyamatáról. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az impact assessmentekről, az ex ante hatástanulmányokról nem szabad megfeledkeznünk, ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen eredményekre jutunk. Kérdezem mindkettőjüket, hogy milyen konkrét elképzelésünk van arra vonatkozólag, hogy hogyan követik Timmermans bizottsági alelnök better regulation, vagy jobb szabályozásra vonatkozó ajánlásait, és hogyan biztosítjuk ugyanakkor, hogy a value for money értékem um, érvényesül, tehát hogy az intézkedések valóban eredményt hoznak. Annak örülök, hogy mindenki egy kottából énekel, ha ezt a metaforát használhatom, de valóban ez a kérdés, mire vezet a szabályozás? Tudom, hogy önök nem rendelkeznek nagy költségvetési formásokkal, éppen ezért biztosítani kell, hogy a költségvetési pénzeket jól használjuk fel. A jobb szabályozás, más szabályozás, és egyébként Timmermans biztos a KKV intergrupban, ezt már elmondtam, abban rejlik, hogy a nem szabályozási szempontokra is figyelemmel kell lenni. Tehát az egyes kérdésekre a válasz nem a több szabályozás, hanem az intelligensebb, okosabb szabályozás kell, hogy legyen. Kérdezem tehát mindkettejüktől, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a nem szabályozási szempontokat is érvényre juttassák. Dombrovskis biztos. Ami a jobb szabályozást, a better regulation illeti, mint ahogy már elmondtam, az alap elképzelés abban rejlik, hogy amikor egy új szabályozás fontosságát mérlegeljük, hatástanulmányt készítünk, amely feltárja, hogy ezen a jogszabály tervezet, illetve a jogszabály milyen hatással járna, valamint egy konzultációt indítunk, melybe bevonjuk az egyes szereplőket, és az ő visszajelzésüket is figyelembe vesszük, amikor döntünk arról, hogy jogszabálytervezetre teszünk-e javaslatot, vagy sem. Ilyen módon végezetül tehát meg tudjuk majd ítélni, terveink szerint, hogy egy jobb és alaposabb információn alapuló döntést hozzunk meg. Nagyon gyakran sok félreértés mutatkozik a better regulation, a jobb szabályozás tekintetében. Ezért mondom, hogy a mi prioritásunk az, hogy az elsődlegesen prioritási listát állítunk össze, másodszorban pedig felmérjük, hogy szükség van a jogszabályra, illetve ez milyen hatásokkal járhatna. Tyson asszony. Köszönöm szépen. Ami a jobb szabályozást illeti, valóban nem arra van szükség, hogy több szabályt, jogszabályt fogadjunk el. Nagyon óvatosak vagyunk az új szabályok tekintetében, mérlegeljük, hogy mire van szükség, és megvizsgáljuk a jogszabálytervezetek hatását így mérve fel, hogy milyen jogszabályra van szükség. Azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben nincsen véleménykülönbség a bizottság kollégiumának tagjai között, valóban kolleg, kollégiumként dolgozunk. Ami pedig a nem jogalkotási szempontok érvényes, érvényesülését illeti, erre vonatkozott egy kérés, úgy gondolom, hogy a partneri kapcsolat, az együttműködés nagyon fontos. Például mondjuk az oktatás, a szakképzés intézményei és a cégek világa között. Ehhez nincsen szükség jogszabályra, de mégis fontos, hogy támogassuk az ilyesfajta együttműködést, amely célirányos szakképzést biztosít, valamint a foglalkoztatást is biztosítja a frissen végzettek számára. Hiszen olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyet igényel tőlük a munkaerőpiac. Egy szóval, nagyon fontos, hogy például gyakornoki pozícióval rendelkeznek, rendelkeznek és létezik a gyakornoki, gyakornokságot szolgáló szövetség kezdeményezése. Mindezekkel az intézkedésekkel voltak, voltak éppen egy új dinamikát szeretnénk adni az ágazatnak, annak érdekében, hogy jobb uh, szakképzést biztosítsunk. Ehhez, mindehez nem jogszabályokra van szükség, hanem sokkal inkább uh, a kapcsolatokat kell megerősíteni. Um, McIntyre asszony, van, aki önnek válaszolom, hogy van, aki úgy gondolja, hogy a politika csak akkor jelenik meg, amikor jogszabálytervezetet készítünk el. Már pedig úgy gondolom, hogy az állampolgárok, a választók sokkal inkább azt várják tőlünk, hogy jó eredményeket hozzunk, nem feltétlenül ragaszkodva a jogszabálytervezetekhez. Köszönöm. Az Aldét senki sem képviseli, Inyez Zuber kap szót a GUE NGL frakció nevében. Obrigada. Uh, eu tinha três questões Köszönjük szépen, csak nagyon röviden. Először is az anyaság, eh, az anyákat védő irányelv, az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amely több eh, biztos hatáskörébe tartozik, de kérdezem, hogy eh, az irányelv átalakításával kapcsolatban hogy állunk? Lesz egy új javaslat? Terveznek egy új javaslatot beterjeszteni? Van-e elképzelésük arról, hogy honnan indulna ki ez a tervezet, főleg ami a védelem szintjét, a nők védelmének szintjét illeti? Második kérdésem pedig az ifjúsági garanciára vonatkozik. Milyen tapasztalatokat szereztek-e programmal kapcsolatban? Helyes volt, helyesnek tartották, hogy ezt a programot elindították, és kérdésem, hogy van-e még arra is valamilyen terv, hogy a program költségvetését megemeljék? Harmadik kérdésem pedig. Harmadik kérdésem tehát. arra vonatkozik, hogy milyen, milyen információkkal rendelkeznek arról a jelenségről, amikor emberek elveszítették a munkahelyüket, racionalizálták úgymond a munkahelyeket, leépítették a munkahelyeket, és a munkavállalók munkavá, munkanélkülivé váltak, és persze a fiatal emberek is más kitekintéssel rendelkeznek. Kérdezem tehát, hogy az Európai Ifjúsági Program keretén belül hogyan próbálják ezt a jelenséget kezelni, áttekinteni, milyen megoldásokat keresnek. Megakadályozandó így, hogy a, ne súlyosbodjon tovább a helyzet. Mr. Dombrovski. Dombrovskis biztos úr. Köszönöm szépen a kérdést. First one, I'll be uh, very, uh... Az első kérdést nagyon rövidre foghatom. Intenzív erőfeszítéseket tettünk, különösképpen az elmúlt hónapok során, hogy megállapodást jussunk az anyasági szabadság jogszabály tekintetében, de sajnos az Európa i tanácssal még nem sikerült megállapodásra jutni, vagy az Európai Unió tanácsával. A work-life balance, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt kell megteremteni, ám ha nem sikerül az általunk beterjesztett jogszabályban megállapodásra jutni a tanácsban, akkor visszavonjuk a kezdeményezést és egy új kezdeményezést nyújtunk be melynek jobb esélye lesz a megállapodásra. Az ifjúsági garancia tekintetében a meglévő ifjúsági garancia alapokat próbáljuk jobban felhasználni, épp úgy, ahogy bevonva a tagállamokat, ahogy Tyson biztos asszony is mondta ezt. Mi magunk részéről nyitválunk a tekintetben, hogy meghosszabbítsuk az ifjúsági garancia kezdeményezést, és új finanszírozást keresünk, de jelenleg, a jelenlegi fázisban sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy a kezdeményezés teljesen jól működjön, és most megadom kollégámnak a szót. On the Youth Employment Initiative. Köszönöm a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésével kapcsolatban. Már két éve zajlik ez, és a program beindításának időszakában, illetve a végrehajtásának a teljes időszakában ezt nyomon követjük, de a képviselőknek mondom, hogy a kezdeményezések, finansz, kezdeményezések finanszírozására a szociális alap is felhasználható. 9,5 milliárd euróról van szó a 7 éves időszakra, tehát fel lehet használni az operatív programokra ezt a pénzösszeget a fiatalok támogatása érdekében is. Ha ez a kezdeményezés lejár, már tudjuk, már vannak terveink, hogy mi legyen a folytatás, és hogy konkrét alapok fognak életbe lépni. Ami a gyakorlatokat illeti, az erre vonatkozó kérdés rendkívül kényes pontot érint, ez egy nagyon kényes pont. Gyakran előfordul, hogy a fiatalok éppen hogy találnak valamilyen munkát, mindenféle bizonytalan ságot okozó feltételeket írnak elő számokra, tehát nem határidő nélküli a szerződés, mindenféle egy egyéb feltételeket írnak elő, és csak később tudnak biztos állást találni. A tagállamokban megfigyelhető a munkaerőpiac szegmentálódása gyakorlatilag ez a diszparitás van. Ugye vannak olyan dolgozók, akik részesülnek védelemben, és vannak olyan dolgozók, amelyek soha nem tudnak majd átlépni a munkaerőpiacnak ebbe a másik világába, mindig a bizonytalan munkaszerződésekkel foglalkoztatják őket, és így tovább, és nincsen semmi perspektíva az, élet, az életükben. Lehet egy bizonytalan munkaszerződés is teljes munkaidőre vonatkozó, tehát nem csökkentett munkaidő, és mégis bizonytalan. Ajánlásokat fogunk megfogalmazni a tagállamoknak ezzel kapcsolatban. És még a gyakorlati idővel kapcsolatban a minőségről van szó. Nem arról van szó, hogy egy fiatalt csak gyakorlatilag leparkolunk valahol néhány hónapra és kész. Nem. Képzésre van itt szükség, tehát hogy hasznos legyen ez az időszak az érintett fiatal életében, tanuljon valamit, kompetenciákra tegyen szert, és utána aztán a munkaerőpiacon jobban tudjon helyezkedni. Köszönöm szépen, hogy az Elnök asszony most Jean Lambert következik, aki a zöldek koordinátora parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kérdést szeretnék feltenni. A stratégiai irányhoz is kapcsolódik ez, vagy stratégiai iránya is van ennek, már ami a zöld munkahelyeket illeti, az alacsony széndiokszid kibocsátású munkahelyeket, a 2020-as stratégiát, az éghajlatváltozási tárgyalásokat, amelyeket majd ezében tartanak meg, és az Európai Unió elkötelezte magát a tisztességes munkahelyek megteremtése mellett, és így tovább. Tehát engem az érdekel, hogy a foglalkoztatási oldal, és ez a munka a bizottságtól, hogyan kapcsolódik ide és hogyan fog belefolyni ebbe a munkába a tárgyalásokon, illetve hogy a készségekre vonatkozó stratégiát hogy érinti mindezt. Tehát ugye szükség van olyan készségekre, amelyek bizonyos ágazatoknak megfelelnek, nem csak általánosságban van szükség készségekre. Felmerül-e ez az ország specifikus ajánlásokban, vagy a regionális tervezésben, vagy máshol? Ami pedig a szociális partnereket illeti, azt is tudjuk, hogy a, a szociális partnerek bevonása ebbe a munkába, a vállalatokban, az ágazatokban komoly változásokat okozott a erőforrás hatékonyságot javította, a munkamódszereket javította, a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez hozzájárult, és így tovább. Hogyan hat tehát ez a szociális párbeszéd agendára? Dombrovszki úr fogja kezdeni a válaszadást. Először is van egy bizottsági közlemény 2013-ból, amely a zöld munkahelyek teremtését hangsúlyozza, illetve arról szól, hogy milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy erősítsük a zöld agendát és a munkahelyteremtést ezen a téren. A munkahelyteremtési potenciált egyébként kiemeltük már a foglalkoztatási csomagban is. Úgyhogy biztos, hogy van ide kapcsolódás. Aztán az országspecifikus ajánlásokra vonatkozóan is feltett egy kérdést. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy úgy döntöttünk, hogy kevesebb, de célzottabb ajánlást fogalmazunk meg, amely a, amelyek a szociális társadalmi kérdésekre figyelnek oda, tehát most az energia lesz a fő téma, és azon igyekszünk, hogy ne kettőzzük meg a munkát, tehát amivel más politika területen foglalkoznak, azt itt nem duplázzuk meg, mondjuk amivel az energiaunióval foglalkozó dokumentumok foglalkoznak, azt kihagyjuk. Tehát egyszerűsítettünk az ajánlásokon. A 2020-as célkitűzéseket is említette. Természetesen napirenden vannak ezek, és az elérésük felé haladunk. Mm, a 2020-as stratégia felülvizsgálatát is előkészítjük, és például itt vannak kibocsátási célkitűzések. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy jobb volt az előrehaladás, mint például más területeken, a foglalkoztatás vagy egyéb területeken, és most átadom Tyson asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Labert asszony a kérdésére válaszolva, hát a munkahelyeket, illetve a minőséget javítani, ez fontos, illetve az, hogy valaki köteles egy munkahelyet elfogadni, hát igen, változások lesznek, ugye nyilván a válság miatt alakult ki ez a helyzet. A gazdaság fejlődésével változásokat lehet majd tapasztalni. Ön is nagyon helyesen említette, hogy a kompetenciákra kell odafigyelni, és ez a bizottság lépéseinek a középpontjában áll, tehát, hogy a megfelelő kompetenciákat elsajátítsák a munkavállalók. Ez lesz a központi elem. Vannak olyan ágazatok, amelyek támogatásra szorulnak, amelyeket azért támogatunk, mert nagy bennük a növekedési potenciál vannak olyan ágazatok, amikre érdemes odafigyelni, és vannak olyan ágazatok, amelyeknek olyan kompetenciákra van szüksége, amelyek még nem léteznek, tehát ezt mindig észben kell tartani. Én nyilván nem tudom előre megjósolni, hogy erre vagy arra lesz szükség. Nagyon sok minden függ a tagállamoktól, a régióktól, tehát hogy ők felelősek az oktatásért, szakképzésért, és így tovább, de megtesszük a tőlünk telhetőt ezen a téren. és amikor megvizsgáljuk, hogy például a kompetenciák, az akik kialakítására, igen. Most az EFTD koordinátora következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm Dombrovskis és Tiszen biztosoknak. Először is Dombrovskis biztos úrhoz intézek néhány kérdést. Érdekelne, hogy mik a gazdasági tervek erre a tavaszra vonatkozóan, és eh, ha az agregált adatokat nézzük, a munkanélküliséget tekintve az eurozóna, illetve nem eurozóna tagállamokban, akkor ez hogyan alakul, érdekelne az ön véleménye. Marega Timmermans kolléga a refitről beszélt, a jobb jogszabályozásról, a kis és középvállalkozások támogatásáról, a foglalkoztatás támogatásáról, és így tovább. Ez nagyon sok szó, de konkrétan három lépést említsen, ami gyakorlatban megvalósul ebből a refit gyakorlatból. Tehát mi lesz az a konkrét, mondjuk három lépés, amit terveznek. Aztán a szociális párbeszéd. Cipras azt mondja, hogy a görög segítség nyújtás vonatkozó tervek gyakorlatilag nem valósulnak meg. Mi, mi az állampolgárok, mi azt kérdezzük, hogy hol van az igazság. Tisztán biztos asszony, hát gyakran felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon gyakran tájékozódik-e bennünk, és olvassa-e a véleményünket, mert gyakran reagál. Olaszországban Volt egy kis összeomlás, és ez azért eléggé rosszul befolyásolta a hangulatot. A számvevőszék majd találkozik az európai számvevőszékkel. Az európai számvevőszék ugyanis azt a az állítást fogalmazta meg, hogy Olaszország az egyik leg, az az ország, amely legrosszabban használja fel az EU-s támogatásokat, nem hozott létre, nem teremtett munkahelyeket, nem javít az olaszok helyzetén, az olasz fiatalok munkanélküliek, és egyébként sem jól képzettek, de még a jól képzett olasz fiataloknak sem áll a rendelkezésére munkalehetőség. Ezt nem mi mondjuk, hanem a statisztikai hivatal, illetve az Európai Számvevőszék, úgyhogy ezzel kapcsolatban várom a véleményét. Aztán a Amikor Dombrovskis biztos úr azt kérte a tagállamoktól, illetve arra kérdezett rá, hogy hogyan működnek együtt a szociális partnerekkel, és hogy ezt erősítsék meg, ugye ezt is kérték. Én azt ajánlanám, hogy egy kicsit határozottabban lépjen fel, hiszen ha megnézi, hogy az iskolareformokat hogyan hajtották végre Olaszországban, és hogyan konzultáltak a szociális partnerekkel, akkor gyakorlatilag átmondtak a szociális partnereknek, és utána pedig B-t valósítottak meg. Tehát ha már egyszer konzultálnak a szociális partnerekkel, akkor vegyék is figyelembe a véleményüket, mert egyébként azt hiszik, hogy is mondjam, hogy csak szórakoztak velük. Köszönöm. Dombrovszki szúr a válaszadása, az öné a lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kaptam jó néhány kérdést most, hogy ezekre választ adjak. Először is a gazdasági előrejelzésekről szerintünk hogy alakulnak a dolgok. Igen, a tavaszi gazdasági előrejelzésben növekedést is látunk. 1,8%-ra számítunk az eurozónában, bocsánat, 1,5%-ra és 1,8%-ra az EU28 területén. Azt látjuk, hogy a munkanélküliség, illetve arra számítunk, hogy a munkanélküliség csökken az eurozónában, illetve a 28 tagállamban is, és most az eurozóna munkanélkülisége 11,3%-on áll, a 28 tagállamé pedig 9,8%-on. A tendencia, hogy mondjuk a tavalyi évvel hasonlítsam össze, lefelé mutat az eurozónában és a teljes unióban is. Tehát nyilván a tagállamok között azért vannak eltérések, mert elég különböző a munkanélküliség iráta, de azért azt nem mondanám, hogy nagyon divergál az eurozóna, illetve az EU28 állapota. Aztán a refit kezdeményezésről is kérdeztek. Még egyszer mondom, hogy inkább a jogszabályozásról, a döntéshozatali folyamatról van szó és arról van szó, hogy mielőtt egy döntést meghoznak, egy jogszabály megszületik, a konzultációt elvégzik, és a hatástanulmányokat is elkészítik, illetve e, nyilvános konzultációra kerül sor, és ezután születnek a döntések, tehát ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottabbak és e, jobb információkra alapulóak ezek a döntések. Tyson biztos azt hogy Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy az ön hazájában nagyon magas a hosszú tartós munkanélküliek aránya, és azt is tudjuk, hogy arányaiban kevesebben szereznek felsőoktatási diplomát. Ez egy probléma de azt nem mondhatjuk, hogy persze ez a fiatalokat célzó kezdeményezés egyik napról a másikra megoldana mindent. Hát nyilván strukturális reformokra van szükség, változásokra, amelyek olyan természetűek, hogy segítsék az emberek visszailleszkedését a munkaerőpiacra. Tehát gyakorlatilag egyfajta lendületet kívánunk adni és a fiatalságra vonatkozó garancia kezdeményezés is ezt a célt szolgálja, hogy segítsük a fiatalokat. Hát Olaszország helyzetét is követjük természetesen, és itt nyilván nem csak arról van szó, hogy az ember elköltse a forrásokat, hanem arról is szó van, hogy ennek eredménye legyen, tehát hogy megnézzük, hogy akkor hány ember profitált ebből, hányan használták a szolgáltatást, és így tovább. Tehát mi, milyen értéket teremtett. Tehát, hogyha valaki európai pénzek támogatásával követett valami fajta, járt valamilyen fajta képzésre, mondjuk fél éven keresztül, akkor tudnunk kell, hogy mi történt utána, talált-e munkahelyet, vagy sem. Így tudjuk kiértékelni azt, hogy a támogatásokat hogyan használták fel. A tanács egyik munkacsoporta elfogadta az indikátorokat, a mutatókat, és én önt biztosíthatom arról, hogy nagyon sok kvalitatív eh, mutató szerepel ebben, amely azt vizsgálja, hogy a fiatalokra vonatkozó garanciát jól használják-e fel, eh, vagy sem. És eh, az országonként, az ország specifikus ajánlásokban tükröződik majd ez. Tehát az a cél, hogy érjenek el eredményeket, nem csak abban a hat hónapban, hanem utána is. Nyilván újfajta szellemiség, másfajta hozzáállás kell, és ezzel tudunk sokkal többet elérni, mint eddig. Köszönöm, most pedig jönnek az egyéni hozzászólók. We have still... Még van szavazás is, tehát viszonylag összefogottan kell fellépnünk ezen az érdekes vitán. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid időt kap mindenki, egy percet. És mondják meg, hogy Dombrovskis vagy teljesen biztos kapja a kérdést. Utána rövid válaszokat kapunk, és utána folytatjuk. Reméljük, hogy sikerül a lehető legjobb teljesítményt nyújtanunk. A következők szólalnak fel. Mann, Benifai, Becker, Tebesius, Eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova, and Pirinsky. Anybody missing? Okay. That means that Akkor feltesszük a kérdéseket. Marász asszony köszönöm elnök asszony, tisztelt alelnök úr, tisztelt biztos asszony. A legelső szavam az, hogy köszönöm. Köszönöm a hatékonyságot, hogy a fiatalkori munkanélküliség elleni fellépést előfinanszírozzák. Nagyon hatékony az együttműködés az intézmények között. Három és fél hónapja működik ez a terv, és a tagállamok pedig azt mondták, hogy múlt pénteken megkaphatták az első részét. Ez nagyon jó példája a hatékonyságnak, és ezt a polgárokkal így ebben a formában köszönhetjük, közölhetjük is. Tehát itt a fiatalokról van szó, 20 és 30 év között. Amikor létrejött ez az alap, akkor kiderült, hogy ugyanolyan sok fiatal munkanélküli van, 25 és 30 év között is, mint a, ez előtt lévő kategóriában. Velük mit tesznek? Nagyon sok olyan fiatal van, aki az egyetemen marad, mert egyszerűen nem talál munkahelyet. Ezekkel a személyekkel mit csinál? Azt mondta, hogy a képességeket fejleszteni kell. Hogyan lehet ezt a két pontot jobban megvalósítani? Hogyan tudjuk ezt megoldani? A munkavilágában és a képzésben. A fogyatékossággal élők továbbképzése az ön egyik szívügye. Hogyan szeretné a kutatást és fejlesztést bevonni? Hogy ezeknek a csoportoknak is segítsen. Köszönöm. Kettő perce van, és teljesen asszony kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm a pozitív szavakat, ami az intézmények közötti együttműködésre vonatkozik, hogy jobban megoldjuk a fiatalok munkanélküliségének problémáját. Az együttműködéssel nagyon sok mindent elértünk, többek között ezt. Akkor nézzük csak meg a képzést. Meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget, hogy legyen egy munkatapasztalatuk. Ez a legfontosabb kérdés. Meg kell érteni, Európában és az egész világon is, hogy lehetővé kell tenni a tanulást a vállalatok világában is. És eh, nyilván ezek eh, partnerségre is igényt tartanak, hiszen a különféle részvevőknek együtt kell működniük. Tehát természetesen ide tartozik a elméleti képzés és a gyakorlati képzés a vállalatoknál is. Ezen kívül szükségünk van az innovációra, szükségünk van a kutatásra, főleg a fogyatékossággal élők munkanélküliségének megoldására. Tehát itt még eh, sok mindent kell harmonizálni, és eh, természetesen eh, a versenyt is fokozni kell ezen a téren. Tehát még egyszer hangsúlyozom az innovációt, a kutatást, hiszen az embereknek szüksége van ezekre a szolgáltatásokra. És ennyit szerettem volna ehhez mondani. Köszönöm. Jungerius, asszony, köszönöm szépen. Egy percbe szeretném feltenni a kérdést, tehát megpróbálok gyors lenni. Teljesen a biztos asszony. Itt ez a RIFIT javaslat szóba került ma, és ebben a javaslatban arról van szó, hogy a szociális partnerek egymás közötti megállapodási lehetőségeit szeretnék javítani. Hogyha jól értem, hogy ez hogyan vonatkozik a munkaerő mobilitására. Tehát a munkaerő mobilitását mindenképpen elő kell mozdítani, akár új jogalkotással is. Mit mondana erre? Kicsit csalódott vagyok, hiszen ezen a téren még sok mindent tennünk kell. Sokkal jobban figyelembe kell vennünk a jogalkotásnál a szociális partnereket, és a szociális partnerek segítségével javaslatokat kidolgozni. Most uh, áttérnék például a Genti Egyetem a repülésre kapcsolatban is tett javaslatokat, ami az első pont Jungérius asszony, Dombrovskis biztossal együtt dolgozunk. Timmermans úr is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a szociális partnerek bevonása. A rigai csúcson is beszélünk, erről nagyon fontos a szociális párbeszéd, nagyon fontos az, hogy jobban szabályozzuk a megállapodásokat, és nagyon fontos az, hogy betartsák a partnerek a megállapodást, tehát amit a szociális partnerek egymás között kötnek. Nagyon fontos így a nyilvános konzultáció is. Igazából minden érintetnek be kell tartania ezeket a szabályokat. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a szociális partnerek különleges helyzetét, és hogy hogyan tudjuk az ő segítségükkel előmozdítani a szociális párbeszédet. A szociális partnerek természetesen tiszteletet érdemelnek, ők a közvetlen érintettek, éppen ezért az a vita, amit velük lefolytatunk, a lehető legfontosabb itt. Ami pedig a mobilitási csomagra vonatkozik, a munkavállalók kiküldetésére, nagyon fontos az, hogy mit kell tennünk, mit nem kell tennünk. Nagyon lényeges az, hogy eh, megnézzük, hogy hogyan tudjuk eh, a mobilitást a szociális biztonsággal összekombinálni. Nagyon fontos eh, az, hogy ha a munkavállalók elmennek egy másik országba dolgozni, akkor ne legyen kevesebb a védelmük. És természetesen a parlamentnek a többi szervel együtt foglalkozni, többi intézménnyel együtt kell foglalkozni ezzel. És a harmadik dolog a repülés. Nagyon fontos a szociális védelem, a repülés a közlekedés tekintetében is. Itt eh, együtt működünk a bizottságon belül ezen a téren, hiszen eh, elég gyakran előfordul Európában az, hogy eh, nincsenek eh, megfelelő szociális biztonságban a közlekedésben dolgozók. Köszönöm. Köszönöm. Mann úr, köszönöm szépen. Egy perc. Na hát ez kihívás. Kedves Marianne, éppen most foglalkoztunk eh, a kiküldetési irányelvnél a szerződés szegéssel. Szerintem itt van egy alapvető félreértés a bizottság részénél tehát már foglalkoztunk ezzel a repülőterek esetében, foglalkoztunk a munkavállalói és a munkáltatói nyugdíjjal, és nagyon fontos például egyéb képzési kérdések is. Ezt, ezt igazából nem azért csináljuk, hogy új falakat építsünk. Azért csináljuk, hogy legyen minőség. Tehát, hogyha nincsenek ellenőrzések az építkezéseken, akkor nem tudjuk a fekete munkásokat eh, elkapni. Akkor nem tudjuk garantálni azt, hogy például az építkezéseken védjük az embereket, hiszen ha feketén dolgoznak, akkor nincsen társadalombiztosításuk. És nem lehet, hogy a mobilitás azt jelentse, hogy elveszítjük a minőséget. Tehát többen utaznak, többen dolgoznak külföldön, de nincsenek biztonságban. Ezeket az eseteket scourge szeretnénk szabályozni. De nagyon sok mindent elértük, és nem szabad, hogy a szociális partnerek ezt megkérdőjelezzék. És meg kellene kérdezni a szociális ügyekért felelős biztos asszonytól, úgy gondolom, hogy ez öné volt. Teljesen asszony, köszönöm szépen. Tomasz, osztom az agályodat, és osztom az ambícióidat is. A belső piacnak működnie kell, ugyanazok az értékeink vannak Európában, és ugyanazok a szociális értékek is. És a gazdaság és a szociális értékeket össze kell hangolni, hiszen ez a szociális piacgazdaság és biztonságban kell a dolgozóknak érezni magukat. De meg kell néznünk azt is, hogy az európai intézkedések a tagállami intézkedésekkel egybeesnek. Tehát itt van akár a, a minimálbér kérdése, akár a közlekedési, szállítási szektorban. Ez egy jelentős probléma, ezt tudjuk. És az egyéb szolgáltatások esetében is meg kell jogilag is vizsgálnunk. Tehát a európai jogalkotás az európai szerződésekben mindenhol szerepet játszik a szociális biztonság. És itt reagálnunk kell, amennyiben azt látjuk, hogy megsértik a szerződéseket. Például a közlekedés tekintetében. És itt is ki kell derítenünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben dolgozókkal. De a belső piac működésére szükség van, azonban a tagállamoknak kell a jó szociális biztonságot garantálni ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönöm Benify képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Kedves biztos asszony, biztos úr. Nagyon sok gyereke szenved a szociális kirekesztéstől, kb. 1 millió. És az Eurostat szerint 26 millió gyereke veszélyeztetett az Európai Unióban, hogy szegénységbe kerül, vagy kirekesztett lesz. Az S&D csoport fellép a szegénység, a társadalmi kirekesztés ellen, és amellett vagyunk, hogy legyen ingyenes egészségügyi ellátás, legyen ingyenes oktatás, legyen ingyenes óvoda. Mit szeretne tenni a bizottság, hogy támogassa a felhívásunkat a tagállamok irányába, hogy ki fejleszik az európai gyermek garanciát? Köszönöm. Ja, ja. Uh... Kinderarmoede inderdaad A gyermekszegénység nagyon nagy probléma. A fiataloknak nagyon nehéz munkahelyet találni. És igazából a munkanélkülisége a felnőttek problémája, a szülő problémája, azonban a szülő problémája átcsapódik a gyerekekre is. És mit próbálunk itt tenni? Megpróbáljuk megadni a megfelelő szociális biztonságot. Ez a tagállamok feladata, és a szociális biztonságnak az összes korra ki kell terjednie. Tehát ide tartoznak a gyermek felügyeleti, gyermekgondozási szolgáltatások. És itt a tagállamok különféle módszerekkel oldják ezeket meg. Természetesen az embereket aktiválni kell, garantálni kell, hogy szociális védelmet kapjanak, azonban nagyon fontos támogatni az embereket abban, hogy visszajussanak a munkaerőpiacra. Hiszen eh, a munkanélküli nagyon nehezen tudja felvenni a harcot a szegénységgel. A európai alapokkal szeretnénk garantálni, hogy mindenki élvezhesse ugyanazokat a jogokat egész Európában. És eh, hosszú távon is el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk az európai alapokat jobban felhasználni a szociális biztonság érdekében. Azonban eh, még nem jutottunk el túl messzire, és eh, ezen a téren még nem elégségesek az alapok. Azonban hosszú távon kell gondolkoznunk, szeretném kihangsúlyozni, és hosszú távon is gondolkoznunk kell a szegénység elleni fellépésről. segítenünk kell a fiataloknak és a gyermekes családoknak. Köszönöm, elnök asszony. Lenne egy kérdésem Tejszen asszonyhoz. Egy megalapítással kezdem. Nagyon pozitív az, hogy a szociális partnereket erősítik. A második megjegyzésem a front loadingot proaktívan eh, segítenünk kell, és ez alatt azt értem, hogy a tagállamok státuszkóját eh, publikáljuk még az eh, év vége előtt, hogy tényleg ezzel a pénzzel előmozdítják-e az ifjúság képzését, munkahelyhez juttatását. Korrigáljon a minimál bér a tisztességes fizetés Európában. A minimális munkavállalói jogok és nincs harmonizáció a szociálpolitikában. Ez az Európai Unió és a bizottság orientációja van nem, és ha nem, akkor hogyan néz majd ki a jövő? Biztos úr, parancsolja. Nos, a minimum bérek kérdésére vonatkozólag teljesen világos az álláspontunk az Európai Bizottság támogatja ezeket a terveket a tagállamokkal való tárgyalásai során, és biztatja a tagállamokat, hogy vezessenek be kötelező minimálbéreket. És természetesen annak is örülni, örülünk, hogy a bér és a minimálbér rek fejlődése leköveti a, a termelékenység változását. Ami pedig a szociálpolitikát illeti, nem beszélnék szociálpolitikai harmonizációról, hiszen a szociálpolitika tagállami hatáskörbe tartozik, de a koordináció helyes és célra vezető. Thank you. Can we have a very short answer? Köszönöm, egy nagyon rövid kérdést kérünk, egy viszont kérdést illetünk. Igen, ami pedig az ifjúsági garanciát illeti. 2017 a határidő. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy lassan most már az eredményekre koncentráljunk azon indikátorok alapján, mutatószámok alapján, amelyeket feltárunk. Ich habe zwei Fragen. Két kérdésem van, teljesen biztos asszonyhoz. Beszélt az ifjúsági kezdeményezést támogató pénzeszközökről és az intézkedésekről, melyeket fogalmatosítani akar. Kérdezem, hogy milyen ellenőrző intézkedéseket akar bevezetni, biztosítva, hogy eredményes legyen az ifjúsági garancia, hiszen Görögországban mondjuk 60%-os a munkanélküliség, nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet itt csupán az iránymutatásokkal jó célt elérni. Arról is beszélt, hogy a szakképzést akarja támogatni, ugyanakkor a kutatási programból elveszik a pénzt az alapkutatásból, és kérdezem, hogy tervezik az alapkutatásba valahonnan visszacsoportosítani az így elvett pénzt. Tyson asszony. Persze ellenőrizni kell az ifjúsági kezdeményezés lehetőségeit, a rendelkezésünkre álló eszközöket használjuk föl, és természetesen igyekszünk a legjobban felhasználni a pénzeszközöket. A múltban arra koncentráltunk csupán, hogy hogyan használják fel a pénzt, szabályosan ne vagy sem. A jövőben viszont a pénzfelhasználás minőségét is a figyelem homlok terébe vesszük. A, szaga, a szabályok nagyon szigorúak lesznek, néha a tagállamok panaszkodnak is, hogy túl szigorúak a szabályok, de biztosítani kell egyrészt, hogy szabályosan költik el a pénzt, másrészt pedig, hogy eredményeket is el lehet vele érni. Ami pedig az alap képzést illeti, nos, a képzés minden formáját nagyon fontosnak tartjuk, a felsőoktatást is, de tudjuk, hogy a matematikai és más alapkép képességek eh, minden további képzés alapját adják, és nagyon fontos, hogy ezeket megerősítsük. Tehát az alapképzés nagyon fontos szerepet játszik majd a jövőben. Köszönöm szépen, Bálas úr! Igen, csak nagyon röviden. A munkavállalók mobilitására vonatkozó konkrét javaslatokkal állunk szemben, és ezeket természetesen a mobilitás, a munkavállalók szabad mozgásának fényében kell megvizsgálni, hiszen itt nem csak a cégek igényeit, hanem a munkavállalóik igényeit is figyelembe kell venni. Kérdésem Dombrovskishoz, biztos úrhoz. Megvizsgálták-e a takarékossági intézkedések kihatását a görög társadalom életére? És következő kérdésem pedig az európai szemesztőre vonatkozik. Ez egy koordinációs eszköz, a tagállamok gazdaságpolitikájának koordinációját szolgáló eszköz. Kérdezem, hogy meg tudják-e vizsgálni az önök által tett országspecifikus ajánlások hatásait. Léteznek erre vonatkozó tanulmányok, vizsgálatok, melyek a országspecifikus ajánlások makrogazdasági hatásait vizsgálják, vizsgálnák. Ezt ugye Dombrovskis biztoshoz tette fel ezt a kérdést. Köszönöm a kérdést, mely még mindig az európai szemeszterre, illetve az ország specifikus ajánlásokra vonatkozik. Természetesen, amikor a bizottság a CSR-t vagy az ország specifikus ajánlást kibocsátja, akkor az európai szemeszter prioritásait veszi figyelembe, figyelembe veszi az éves növekedési számokat, a, azt a célt, hogy a strukturális reformokat kell megerősíteni, valamint a növekedési pályára kell állítani a gazdaságot, és ennek fényében vizsgáljuk meg a szakpolitikai intézkedések alkalmazását. Az ország specifikus ajánlásokat természetesen megvizsgáljuk, megvizsgáljuk, hogy szolgálják-e a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Elemzésünk tehát erre is kiterjed. Először tehát országjelentést készítünk, megvizsgáljuk és felmérjük a kihívásokat, Utána meghallgatjuk a szociális partnerek és a tagállamok visszajelzését, feedbackét, és utána az országjelentések észrevételeit figyelembe véve adjuk ki az ország specifikus ajánlásainkat. Köszönöm szépen, Zonder asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! Kérdésemet Tyson biztoshoz intézem és a mobilitásra szeretnék rákérdezni. Tudom, hogy az itt megragadott kezdeményezések valóban lendületet adnak majd a mobilitásnak. Valóban a mobilitás, főleg a fiatal emberek számára esélyt jelent. De egy-két korlátozásról szeretnék beszélni, mely korlátozások a mobilitás útjában állnak. Például térségekben, például ahonnan én is jövök, Itt a fiatalok ezen akadályokba ütközve nem tudnak a szomszédországokban munkát vállalni. Például létezik egy szervezet, az EURES, amely támogatja a fiatalokat. Ez egy dinamikus szervezet a helyi területeken, de látni kell azt is, hogy a fiatalokat gyakran elriasztja a bürokratikus akadályok tömege, akkor, amikor valamilyes fajta európai támogatásokhoz akarnak jutni minden évben össze kell állítani ezt a, ezt a, a támogatást szolgáló dokumentációt ezeknek a civil szervezeteknek, amelyek tehát a fiatalok mobilitását szolgálják. Régen ezt három évente kellett összeállítani. Van itt egy további kérdés, ami nyelvtanulásra vonatkozik. Az elnök megszakít. Kérdezem tehát, hogy nyelvtanulásról mit gondol. Köszönöm szépen. Csupán annyit mondhatok, hogy teljesen tisztában vagyunk az EURES munkájának fontosságával. És tudom, hogy vannak olyan szabályok, amelyekkel nem teszik könnyű a szereplők helyzetét, például a pénzügyi szabályok. Biztos társam teljesen tisztában van ezzel, és megvizsgálja, hogyan lehet a pénzügyi szabályokat egyszerűsíteni, így megkönnyítve az olyan szervezetek, mint az EURES, vagy az EURES munkáját. Hiszen ők valóban éppen a határok átnyúló ö, kapcsolatok, illetve munkavállalói mobilitás területén végeznek fontos munkát, és játszanak fontos szerepet. Ugyanakkor fontos, hogy a munkaügyi hivatalok hálózata is szerephez jusson, hiszen ők ismerik a helyi munkaerőpiac sajátosságait a legjobban, és ez mindenki számára előnyös lehet. Köszönöm szépen, Sean Simon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dombrovski alelnök úr. Kérem, adjon világos választ a kiküldött munkavállalók kérdésére. Most itt az szociális biztonsági szabályozásokkal való érvelés nem megnyugtató. Itt valóban egy alapvető kérdésről van szó. Mit egy, alap, egy népszavazást tartanak az Egyesült Királyságban, és a kérdés az lesz, hogy miért engedik a külföldi munkavállalóknak, hogy nálunk dolgozzanak, és alacsonyabb bérrel dolgozzanak, rosszabb szociális feltételeket fogadjanak el. Nos, a kiküldött munkavállalói irányelv, ez a válasz, védi a munkavállalókat, de hát a valóság nem ezt mutatja. Kérdezem, tehát, hogy mit tervez annak érdekében, hogy az elégedetlenséget megoldja, egy új mun- kiküldött munkavállalói irányelvre van szükség, és ezt egyébként, amikor Juncker a mi támogatásunkat kérte, meg is ígérte nekünk. Ez, ez, a szabály, ez volna az a szabály, amely egybe tartaná a közös piacot um, és tisztességes versenyt biztosítana. Higgy el, hogyha nem oldják meg ezt a kérdést, akkor az Egyesült Királyságot nehez, nehéz lesz betartani, bentartani a családban. Most úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy két dolgot ne keverjünk össze. A munkavállalók mozgásának szabadságát a, a kiküldött munkavállalókkal. Hiszen a munkavállalók szabad mozgása az az egyik alapszabadság, a négy alapszabadság egyike, és ahogyan Juncker elnök is mondta, a négy alapszabadságról nincs tárgyalás, ez, ezek adják az Európai Unió alapját. Ám a posting of workers, tehát a munkavállalók kiküldésének jelensége egy bizonyos cégekre vonatkozik, akik maguk kiküldenek munkavállalókat, eh, hogy eh, munkavégzést, munkát végezzenek egy másik tagállamban. És tudjuk, hogy ezzel az irányelvelről vita volt, eh, és módosításra érdemes. Éppen ezért a kiküldési irányelv célirányos áttekintését tűztünk, írtuk zászlónkra, és Tyson kollégámmal éppen ezt a munkát végezzük. Tehát célirányosan tekintjük át ezt az irányelvet. Köszönöm. Roland úr? Biztos úr, vissza szeretnék kérni a társadalmi párbeszéd kérdésére. Egyetértek önnel, a tekintetben, hogy az elsősorban a szociális partnerek szerepe, az ő felelősségük. De ugyanakkor a bizottságra is felelősség hárul, például a társadalmi párbeszéd keretét a bizottság határozza meg. Biztosítandó így, hogy itt ne csak csevegjenek a felek egymással, hanem konkrét végezetül végrehajtandó intézkedésekben egyezenek meg. Volt egy magas szintű konferencia erről a kérdésről, és azt hiszem, hogy itt egy speciális dinamika alakult ki. Annak érdekében, hogy az európai társadalmi párbeszédnek, mely új nagy és fontos szerepet játszik, új lendületet adjunk. Talán a szociális partnerek számára egyszerűbb volna úgy tovább lépni, hogyha a képzés kérdéseivel valamint a szakképzés kérdéseivel foglalkoznának, azért, hogy eredményesebb legyen a munka, melyet végeznek. Nagyon aggasztó munkanélküliség, és sokan nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon, vagy a munkaerőpiacon kívül. Milyen megoldást lát itt? Nos, ami a szociális párbeszédet, vagy a társadalmi párbeszédet illeti, az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy megerősítse a társadalmi párbeszédet, és ezt már a gyakorlatban is tettük azáltal, hogy az európai szemesztérben megerősítettük a szociális partnerek szerepét. Legutóbb pedig azáltal igyekeztünk a célnek megfelelni, hogy a jobb szabályozás keretén belül is kitérünk a szociális partnerekre. és speciális hatástanulmányokat végzünk, melyekben figyelembe veszük a szociális partnerek szerepét, illetve bevonjuk a szereplők véleményét. Tehát a szociális partnerek igenis speciális státuszt élveznek, egyéb iránt erről a szerződések is szólnak. Az a szociális partnerek között megkötött autonóm megállapodásokat nagyon fontosnak tartjuk, és igyekszünk biztosítani az érvényesülésüket. Az Európai Bizottság ilyen módon tehát a bilaterális párbeszéde előres elősegítését tartja feladatának, de a bizottság itt csak facilitátorként, elősegítőként eh, léphet fel. Hiszen a bilaterális, tehát kétoldalú dialógus, tehát kétoldalú párbeszéd, két oldalú. És persze a háromoldalú párbeszéd is nagyon fontos, és keressük itt is eh, a részvétel új formáit, és eh, keressük, hogy hogyan lehet ezen két és három oldalú konzultációkat helyzetbe hozni és megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm, Basi úr. Through the chair, I'd like to thank... Meg szeretném köszönni Dombrovskis eh, biztosnak és Tyson biztos asszonynak, hogy itt van. Itt vannak. Egy olasz képviselőnök adott válaszában azt hallottam, hogy nyomon követik az olasz eseményeket. Kérdezem, hogy az Nagy-Britanniában történő eseményeket is követik-e. Nagy-Britannia a siker csodálatos példája, az USA után a legsikeresebb gazdaság a világon. Két millió munkahelyet hoztunk létre 2010 óta, és két további millió munkahelyet eh, akarunk a következő ciklus ideje alatt biztosítani. Mindenki dolgozhat, aki munkába szeretne lépni, aki dolgozni szeretné. Hogyan tettük ezt? Úgy, hogy vonzóbbá tettük a foglalkoztatást, mint eh, a munkanélküliséget a jóléti támogatásokat valóban támogatásnak tekintjük, de nem lehet a jóléti intézkedések mellett dönteni, és biztosítani akarjuk, hogy az adórendszer is támogassa a foglalkoztatást. Sok mindent hallottunk a munka, fiatalok munkanélküliségéről, vagy pedig azt, hogy az egyetemeket támogatni akarják, hogy a fiatalok tanuljanak. Nos, hát erre csak annyit mondhatok, hogy a megoldás az ifjúsági munkanélküliségre például a gyakornoki helyek biztosítása. Az Egyesült Királyságban mi három millió gyakornoki helyet teremtettünk. Kérdezem, ez a kérdésem, miért nem tudunk több gyakornoki helyet teremteni Európában azáltal, hogy olyan munkavállalókat biztosítunk a munkáltatók számára, akikre szükségük van. Azt hiszem, hogy Tyson asszony, önhöz intézték ezt a kérdést. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kérdéseket, köszönöm az információt. Mi igyekszünk a legjobb gyakorlatokat továbbadni Európában az egyes tagállamok között, hogyha az egyik tagállamban tanulni akarnak a másik tagállam jó gyakorlatából, jó tapasztalataiból, például a gyakornoki állások tekintetében, akkor itt az Európai Bizottság segít. Próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a munkáltatók biztosítsák a munkahelyeket, illetve a gyakornoki helyeket, ezt a célt szolgálja a gyakornokságot szolgáló szövetség európai kezdeményezése. Látni kell tehát, hogy megkeresni kell a módját, hogy hogyan lehet elfogadottabbá tenni a gyakornoki állásokat, illetve a gyakornoki pozíciót általánosságban. Köszönöm szépen, Rájke! Thank you, Madam Chair. I will have a very... Köszönöm szépen, állok, köszönjük, gyors kérdésem van és ilyen módon talán még a biztosok válaszolhatnak. Kérdezem, hogy a minimális szociális normákról hogyan gondolkoznak erre, nagyon nagy szükség van az Európai Unióban, és dolgoznak-e majd azon, hogy egy alapvető szociális védelmi jogszabályt dolgozzanak ki ebben a ciklusban? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Persze, Létezik egy szociális ágendánk, egy szociális programunk, és a gazdasági és szociális unió, valamint a szociális programok elmélyítésen dolgozunk majd ebben a ciklusban. Hogyha az én véleményemet kérdezi, természetesen a kollégium véleménye számít majd, kollegiális döntéseket hozunk, de én személyesen úgy gondolom, hogy helyes volna minimális szociális normákat, standardokat elfogadni, el, megakadályozva a lefelé való versengést, a szociális dömpinget. Természetesen sok hatáskör a tagállamok, tagállamokhoz tartozik, ahogy Dombrovskis kollégám is mondta, de minden esetre próbáljuk a tagállamokat arra ösztönözni, hogy tegyenek lépéseket a minimális szociális standardok, normák kidolgozása irányába, dolgozzunk ki mutatószámokat, indikátorokat, és persze ehhez szükség van a minimális bér bevezetésére az egyes tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm, López úr. Köszönöm elnök asszony. Megköszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek hozzánk. Egyszerű kérdést fogok feltenni. Az európai munkanélküliségi ö, támogatásról a miniszterek is tárgyaltak erről, az Európai Bizottság a munkanélküliségi járadékról elgondolkozott, ezt elemezte, Mindkét oldalt szeretném hallani. Tehát az egyrészt a szociális perspektíva, az eurozóna szociális dimenziójának a kibővítése, másik pedig a makrogazdasági megközelítés. Tehát nem csak szolidaritásról van szó, hanem arról, hogy az aszimmetrikus sokokkal szemben valahogy fel tudjunk lépni, mert ezek most megjelennek, tehát érdekelne engem Dombrovski szúr véleménye a témában. Nos. A topics ez egy olyan téma, amely a gazdaság és monetáris unió elmélyítése kapcsán merült fel, tehát hogy lenne lehetőség arra, hogy EU szerte bevezetnének egy munkanélküliségi járulékrendszert. Én a bevezető megjegyzéseimben elmondtam, hogy öt az öt elnök most új jelentést készít arról, hogy hogyan tudnánk tovább fejleszteni a gazdaság és monetáris uniót, és ezt a jelentést a tanácsnak a jövő hónapban nyújtják be. Természetesen én nem vagyok olyan helyzetben, hogy most ezt előre vetíthessem ennek a tartalmát, meg tudjam jósolni, de általánosságban azt tudom mondani, hogy az irány, amelyet be, amit vett ez a dokumentum, az egyrészt a rövid távú megoldások, tehát mit tehetünk most, valamint a hosszú távú kitekintés. És egyébként ez az egyik eleme a javaslatnak, tehát eh, erről is beszélnek, amikor arról van szó, hogy az eurozónának a fiskális kapacitása milyen. Ebben a ezen a ponton még sajnos nem tudom kommentálni ezt a jelentést, mielőtt az öt elnök még nem véglegesítette a munkát. De az biztos, hogy ez ott van az asztalon, ez a javaslat is, tehát ebben biztos lehet. Köszönöm, Sojdrova kolléganő, majd az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Programy, které podporují zaměstnanost, jsou dobrý. Köszönöm szépen. Ezek a programok jó eszközt jelentenek, hogyha a beruházásokkal kapcsoljuk őket össze. csökkenteni kell a munkanélküliséget a tagállamokban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk a cseh köztársaságban elég jó eredményeket érünk el ezzel, de a szegény emberek foglalkoztatásával problémáink vannak, akik olyan helyeken élnek, ahol eleve nincsen munka lehetőség. Kérdezem, hogy a bizottság hozzájárulhat-e ahhoz, hogy a szabályokat egyszerűsítse, és így a távoleső, a munkahelyektől távoleső településeken is munkahelyek jöhessenek létre. Másrészt a tagállamok nem akarnak hatásköröket átadni Ilyen módon az Európai Bizottság csak korlátozott lehetőségekkel élhet, de a nyílt koordináció rendszerével élhetne. Ugyanakkor a jobb nyomonkövetés és a helyzet jobb értékelése fontos volna, hiszen az Eurostat anyagai, adatai nem kielégítők. Kérdezem, ez a kérdésem lényege, hogy igyekszenek az eredményeket jobban értékelni, jobban összefoglalni. Köszönöm. Ja, uh, mevrouw. Köszönöm szépen, asszonyom. A bizottság természetesen foglalkozik a célcsoportokkal. Tudjuk, hogy a társadalmakon belül vannak kiszolgáltatottabb csoportok, és rájuk különleges figyelmet kell fordítani. Ezt meg is tesszük. Ami az ajánlásokat illeti, az országspecifikus ajánlásokat, ön is láthatja, hogy bizonyos tagállamok esetében azt kérjük, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek egy-egy kiszolgáltatott társadalmi csoportra, és természetesen az egyes tagállamok között különbségek vannak e tekintetben az ajánlásokban. Ami az alapok felhasználását és végrehajtását illeti, több, a több éves keretprogramban ezt ugye végezzük, az egy, ez az egy egyszerűsített módszer, de nyilván a tagállamokkal együtt kell meghozni a döntéseket, a tagállamoknak is megvan a választása. A statisztikai adatokra vonatkozóan is kérdezett. Az Eurostat-tól kérjük az adatokat, ugye nyilván erre van szükségünk ahhoz, hogy a tagállami helyzetet ki tudjuk értékelni, és azt kértük, hogy az adatok legyenek hamarabb elérhetőek és legyenek összevethetőek. Köszönöm, elnök asszony! Nagy érdeklődéssel hallgattam önt, Magyar Mártén úr, és e, a fiatalok munkanélkülisége, az idősek munkanélkülisége, munkahelyek megszűnése, munkahelyteremtés, vásárlóerő, és így tovább. De a probléma az az, hogy mindez, amit hallottam, azt tükrözi számomra, hogy gyakorlatilag folytatni próbálják, próbálják az eddigi tevékenységet, anélkül, hogy az okokat azonosítanák. A globalizációról van szó, arról, hogy a gazdaság pénzügyesedett, a migrációs áramlatok megjelentek, ezekkel már nem bírunk mit kezdeni, aztán az iskolai, a képzettségi szint egy másik kérdés, nagyon egyszerű a kérdés, annak, aki erre válaszolni akar, miért nem akarják önök végre a valódi okokat megoldani? A problémák valódi okaival kezdeni valamit. Köszönöm. Tyson asszony. Hát köszönöm, nem értek teljes mértékben egyet az ön elemzésével, hogy mi nem foglalkozunk a problémák okaival. A társadalmaink átalakulnak, látszik, hogy a technológia változik, rengeteg esemény van, ami a feje tetejére állítja akár a dolgokat de hát azért azt mondani, hogy a globalizációt le kell állítani, hát ez nem válasz. Kihívásokkal nézünk szembe, és ezeket kell megoldani. Európa együtt küzdbe juthat előre. Ez az, ez az Európai Unió létezésének egyik oka, hogy a tagállamok egyedül nem tudnának, nem tudnák megoldani a helyzetet. Többen együtt erősebbek vagyunk, nagyobb, erősebb a hangunk, és az értékeinket is meg tudjuk védeni, és a dolgozókat is jobban meg tudjuk védeni. Elegendő konfi- kompetenciával rendelkezünk ahhoz, hogy azt véghez vigyük, amit az egyes tagállamok nem tudnak megtenni, nem tudják megvédeni az állampolgáraikat. Köszönöm, Tyson asszony. Dombrovszki úré lesz majd a szó. Ez azt jelenti, hogy mindenki feltehetett kérdést önöknek, nagyon hatékonyan válaszoltak önök, és röviden lényegre törően válaszoltak. Ha Dombrovskis úr nem kíván szólni, akkor majd legközelebb hívjuk meg Önöket ismét, mert újabb kérdéseket fogunk Önöknek feltenni. Köszönöm szépen, tehát még egyszer, hogy eljöttek. Rövid, kétperces technikai szünet után folytatni fogjuk a szavazást. Kérem, hogy mindenki keresse elő a szavazólistáit és a szavazókártyáját. have your voting card? Mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Akkor folytatjuk a szavazást. És pedig a tízes ponttal. Ez pedig az erőforrás hatékonyság elmozdulás a körkörös gazdaság felé. Ez eh, egy eh, tervezett módosítókkal, és hogyha mindenki készen áll, akkor elkezdhetjük a szavazást első módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító. Tízes módosító? Uh, those in favor, those against. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás ezt lehet, hogy elutasítottuk, de azért megnézzük, ellenőrizzük. 32-es, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os módosító mellett, ellene, elutasítva, 34-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, e kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellene. Ja, okofogyott. A hetes módosító. 57-es? 57-es. Mellette? Ellene? Tehát először is a 7-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetest. Megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást elutasítottuk. 57-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenkilences módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 61-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os mellett, okafogyott, 67-es ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a módosított vélemény tervezetről szervezünk. Megnyitom a név szerinti szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Fantasztikus. <laughs> Akkor áttérünk a 11-esre, a szubszidiaritás és arányosság, egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom szavazást. Elfogadtuk. Az A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 9-es módosítót. Megnyitom a szavazó szavazást. Elutasítottuk. A 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 13-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Valami baj volt? Szerintem a 14-esről szavazni kellene. Elnézést, igen, akkor itt valamit nem vettem figyelembe. Tehát a 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 15-öst. Most akkor megnyitom, nyitva van, most zárom. Elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Mert hát, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonegyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as, 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. A 31-es módosító. Zárom a szavazást. Elutasítva. 32-es módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 33-as mellett. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadtuk. 34 mellett elleme, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellett ellene elutasítva. 47-es az okafogyott a G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett ellene tartózkodás el, elutasítva 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 55-ös mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, az 55-ös, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Akkor mindjárt megnézzük az eredményt. Tehát akkor a véleménytervezetről szavazunk módosítókkal együtt. Vagy? Név szerint. Még mindig nyitva van a szavazás, tehát a módosított véleménytervezetről szavazunk. Mindenki szavazott? Kettővel többen vannak. Mellette. Elfogadtuk. Nagyszerű. Akkor most áttérünk a következőre, ez pedig az EMPL bizottság hozzájárulása struktúrált párbeszédhez. Egyes módosító. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Négyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nem, ezt ellenőrizzük le négyesről, megnyitom tehát az ellenőrző szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás. Lezártam a szavazást. Tehát ismét ilyen eredményt hozott ez. Ötös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítva. Rendben van, lássuk a hetest. Ellenőrizzük le a hetesről az ellenőrző szavazást. Lezárom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences, ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítva. Csek, csek, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it's still open, uh, but... Még nyitva van a szavazás, most pedig lezárom a szavazást. <laughs> yes. Uh, it's good that we check. Uh, Uh, is it amendment 10? Uh, yes. Tízes módosító. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es. Ez okafogyottá vált. 12-est visszavonták. 13-as két részben. Első rész mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le az első részt. Tehát 13-as első rész. Megnyitom az elektronikus szavazást. És le is zárom. Elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene bocsánat, a vált 15-ös, kitámogatja 15-öst. Ki van ellene? kitartoskodott, Elfogadtuk. Jól van, akkor ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartoskodás elutasítva. 17-es mellettem ellenem tartoskodás elfogadtuk. 18-as kitámogatja. Ki van ellenem? Bocsánat, ez kompatibilis, azaz azonos az előzővel. De hát most akkor ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Ah. Lezárom a szavazást, elutasítva. Amendment 19. 19-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 20-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizek ezt le a 20-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 21-es módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 23-as, ez fogyottá vált, 24-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, ellenőrizzük le 24-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 25-ös, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os, mellettem, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben van, leellenőrizzük 26-osat is. Le meglátjuk végül kinek van igaza, végül, valahára, végre valahára, végül tehát. Még valaki nem szavazott, most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Rendben van, akkor ezt leellenőrizzük. 28-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. szóbeli módosító néppárt részéről. Megállapodásra jutottunk, legalábbis azt hittem. Csupán az irányelv szót szeretném kivenni a szövegből, és helyette a measures intézkedések szót szeretném látni. Tehát a directive irányelv szót a measures intézkedések szóval helyettesíteni a módosító. Elfogadható ez? Az SND koordinátor elfogadja, akkor szavazunk a 30-as módosítóról. Ugye a 30-as arról van szó? A szóbeli módosítóvá módosított módosító indítványról. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadta. 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nem ezt ellenőrizzük, nem? Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 32-es módosító kitámogatja, ki nem, kiszavaz nemmel, ki elutasítva ellenőrizzük le a 32-eset. A szavazást lezárom. Elutasítva. 33-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítottuk. 34-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. Nevezte ellenőrizzük a 34-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 34-esről, elfogadtuk. 35-ös, ki van mellettem, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük le a 36-osat. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást, és valóban elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodott-e valaki. Elutasítva. Check. Tehát leellenőrizzük a 38-as módosító szavazását. Megnyitom az elektronikus szavazást. A szavazást lezárom elutasítva. Most pedig név szerint szavazunk az egész anyagról. Megnyitom a szavazást lezárom a szavazást, és 37-en szavaztak mellette, 8-an ellene, senki sem tartózkodott. Ennyi volt. Ne felejtjék, képviselőtársaim, hogy kettő órakor folytatjuk a munkát, kettőkor tehát. Van, aki örül ennek hiszen ez azt jelenti, hogy nem kell stresszelnünk, és elérjük békében a vonatot, repülőt. Meghívott vendégeink lesznek. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, találkozunk kettőkor.